Ami a népát és az RT frakciót illeti, kérvények érkeztek hozzám, amelyek a bizottság és delegációs képviselők listáját illetik. Közzé tesszük majd ennek az ülésnek a jegyzőkönyve kapcsán, ha nem lesz ellenvetés, akkor ezeket a kinevezéseket megerősítetnek tekinthetjük. Ezen kívül szeretném elmondani, hogy szerdán a 74-es szikke értelmében a tanácsadnak közösen